jegyzőkönyvet, tegnap ülésről szóló jegyzőkönyvet. Hogyha ezzel kapcsolatban van öm, megjegyzésük, akkor kérem azt hangoztassák, hogyha nem, akkor elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet. Következő napi rendi pontunk a közös agrárpolitikáról szóló közös